Az ötös módosító következik. Ennek az első részére szavaztunk, most jön a második rész. Az ötös második részére mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 24-es mellette ellenszavazat tartózkodás elutasítva.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 It's a little bit difficult, but... Tudom, hogy egy kicsit bonyolult a dolog, de rövidesen folytatjuk a szavazást. And once again... Nos, még egyszer elmondom, hogy az első két számot nem mondom, 6-os nulla, csak az utolsó kettő számjegyet említem. Úgyhogy tehát ennek alapján a következő módosító indítvány a 6-os lesz. A, a 24-es szerettük volna ellenőrizni, meg lehet tenni. A 24-es módosító indítvány Tessék, szavazásra bocsátom. Elnézést kérek, elnök asszony. Ugye ennek a jelentésnek árnyékjelentés tevője is vagyok. Szeretném elmondani, hogy az előző módosítókra nem szavaztak a kollégáim. Kérem azt, hogy kezdjük újra a szavazást, mert itt egy nagyon nagy félreértés és zűrzavar alakult ki. Elnök asszony, elnézést kérek, de mi nem szavaztunk a kollégáimmal. Elnézést kérek. Nem kezdhetjük újra korábbi döntésekkel, most pedig a, a 24-es módosítóindítvány következik, megnyitom a szavazást. a néppárt, EFP és az EFD plusz két szavazatot adott le. Az EFT részéről két ö, tag szíveskedjen kivenni a kártyáját. It's still two members from EFT. Az EFB, EFD-től két szemét kérünk, hogy szíveskedjenek visszavonni a kártyáikat, mert különben nem tudunk szavazni. I'm so sorry, but we can't vote. Nagyon sajnálom, így nem tudunk szavazni, mert az FD... FB. A néppárt plusz két szavazattal rendelkezik. Ez kizárólag a Nőjogi Bizottság szavazása. Tehát e, ilyen alapon azt kell mondanom, hogy itt az, e, az EPP részéről két kollega pluszban szavazott, kérem szíveskedjenek e, kivenni a szavazókártyáikat. We try to do a new start, and I'm sorry for that, but... Újra kezdjük, sajnálom, újra kell szavaznunk a 24-es módosítóval kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. A néppárt részéről megint plusz egy szavazat jelentkezett. Úgy látom, hogy a néppárt részéről két személynek vissza kell vonnia a szavazókártyáját. Még egyszer mondom, most csak a Nőjogi Bizottság adja le a szavazatát. Sajnálom, ilyen alapon nem tudjuk folytatni a szavazást. Nagyon sajnálom ezt a problémát. Elnök asszony, kérem, szíveskedjen ellenőrizni, hogy ki van képviselve az FD részéről. Hogyha, hogyha tudjuk, hogy kik vannak itt, akkor tudjuk azt is, hogy kinek kell a szavazókártyáját el kivenni. Igen, meg fogjuk oldani, most éppen ez van folyamatban.

The two members from EFD, can they show the Can I ask two members from EFD? Az EFD két tagját kérem, szíveskedjenek készfeltartásra jelentkezni. Tudom, hogy zavaros egy kicsit a dolog. Újra kezdjük. Megpróbálok szavazni a 24-es módosítóról. Megnyitom tehát a szavazást. az EFD részére továbbra is két tag adta le a szavazatát. I'm very sorry for this uh, confusion. Elnök, nagyon sajnálom, hogy ilyen zűrzavarba ütköztünk, de újra megtartjuk a szavazást a 24-es módosítóról. Most névvel szavazunk, és az EFD tagjainak a nevét nem számoljuk. Szavazásra bocsátom tehát a 24-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E, egyértelmű elutasítás. Tehát tovább lépünk, hatos módosító, mellette ki van, ellene, tartózkodik, elutasítva. 26-os módosító, Figueriado asszony, mellette, We will check amendments number six. The vote is opened. A hatos módosítóra egy újabb szavazást rendelek el. Megnyitottam a szavazást. Figueri, úgy látom, hogy most nem működik. Újra kezdjük, megnyitom a szavazást a hatos módosítóról. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most jön a 26-os, ki az, aki támogatja, ellene, tartózkodik, elutasítva. A hetes módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Újra szavazás, elektronikus szavazást kezdek, hetes módosító, megnyitom a szavazást. EPP e e have One more. A néppárt részéről van plusz egy szavazat? The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25. A 25-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 8-as módosító támogatja, ellenzi, tartózkodás elfogadva megkapta. A nyolcas esetében elektronikus szavazást kezdek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es módosító. Mellette? Ellene? Ellene támo- ö, tartózkodik. Elfogadtuk. The number 12. 12-es módosító. Bocsánat, a korábbi 11-esre is szavaznunk kell. Ki az, aki támogatja? Mellette ellene tartozkodik, Elfogadtuk. Most jön a 6012-es ellene, mellette elfogadtuk. We go to number 13, Garcia Perez. A 13-as következik Garcia Perez eh, indítványa mellette ellene tartozkodik elutasítva. 14-es mellette ellene tartozkodik elfogadva. 27-es mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 15-ös mellette okafogyottá vált. Tovább lépünk tehát a 28-as módosítóra mellette ellene tartózkodik, elfogadva. A 28-ast elektronikus szavazással is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Um, e have one more vote. A néppárt részéről plusz egy szavazatot látunk. Oh, it's okay. Most rendben van. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28 ellene. 29-es következik. Mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Nem. Ellenőrizzük a 29-est. Elektronikusan megnyitom a szavazást. A szocialistáknál van plusz egy szavazat. Igen, most így rendben lesz. Lezártam a szavazást, elutasítva a módosító. And number 16, vote in favor. 6016-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadva a 30-asnál szóbeli módosítás érkezett. El tudjuk-e ezt fogadni? Igen. A módosítón módosítóra szavazunk a szóbeli kiegészítéssel, mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 20-as, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 21-es, mellette ellene tartózkodik. Elfogadva, 22-es, mellette ellene tartózkodik. Elfogadva. Hát ennyi volt. És köszönöm, nagyon sajnálom, hogy ilyen zűrzavaros volt ez a szavazás. Thank you. Thank you for all help. It was a little bit confusing. Yes. Då kan vi eh, börja med... Most pedig megkezdjük a közös találkozónkat az eh, Egyenlőségi és a Libe szakbizottság eh, részéről. Szeretném köszönteni a kollégákat mindkét titkárság részéről, a tolmácsokat, az asszisztenseket, köszöntjük Önöket a szakbizottsági ülésen, és köszöntöm Önöket a nyári, bizottság, nyári, nyári szabadság után. Elfogadjuk a napi rendtervezetet, és mivel semmiféle javaslat nem érkezett be, ezért a napi rendtervezetet elfogadjuk. A június 22 i ülés jegyzőkönyvét megtalálják a dossziéban, ezért rögtön rátérünk az emberkereskedelemről szóló ügyre. Ennek háttere az, hogy a bizottság egy irányelvi javaslatot nyújtott be az emberkereskedelmi harc támogatására, és mivel az emberkereskedelem nagy részben nőkről és gyerekekről is szól, őket érinti, akik az emberkereskedelem áldozataivá válnak. Ezért a mi kompetenciánkba tartozik. Mind a LIBE, mind a FAM szakbizottság hatáskörébe. Ezért tudják, hogy arról döntöttünk, hogy közös megbeszélést tartsunk az 51-es rendelet értelmében közös szemináriumra került sor, ahol a felelős előadók és mindkét szakbizottság kollégái alkalmat kaptak arra, hogy tovább tárgyaljanak az ügyről. Július 13-án előadást hallgattunk meg a felelős előadók javaslatáról. A mai napon van egy útmutató szavazásunk, és meg kell jegyeznem, hogy ez a szavazás arról szól, hogy man, man, mandátumot kapjunk a tárgyalásokra. Annak örülök, hogy elmondhatom, hogy nagyon jó együttműködést folytattunk a mindkét szakbizottság előadói között, és a LIBE szakbizottság kollégái, valamint a titkárság részéről is. Nagyon jó együttműködés volt tapasztalható, ezért eh, mielőtt rátérünk az útmutató szavazásra, meg szeretném adni a szót a két előadónknak. Ezért először is Bauer asszonynak adom meg a szót az Egyenlőségi Bizottság részéről. Bauer asszony, parancsoljon! Thank you for this, uh, possibility. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhatom, eh, hogy milyen szokatlan helyzetbe kerültünk, hiszen általában a módosításokról vitatkozni szoktunk, ám ami a nyári helyzet alatti helyzetet illeti, több mint 200 módosítás érkezett be, ezért nem volt lehetőségünk arra, hogy minden kompromisszumos javaslatot megvitassunk az érintett felekkel, és ezért magam is elnézést kérek a kollégáim nevében is. Kérem, fogadják el ezt a rendkívüli helyzetet. Szeretném megköszönni azt az igazán nagyszerű együttműködést, az, amelynek az eredményét itt láthatják. A a szavazati lista majdnem 90%-ában egyet tudtunk érteni a szocialista kollégákkal a Libe szakbizottságból. És amikor megosztottuk a szavazásokat a különböző frakciók között, és különböző szakbizottság között, arra kérném a néppárti libe kollégákat, hogy ragaszkodjanak a FEM javaslát, szavazati listájához, mert én voltam az árnyék előadója a Libe szakbizottságnak az EPP részéről. Szeretném még megköszönni azt a nagyszerű együttműködést, amelyet mindkét titkárság és mindkét képviselő, felelős képviselő bemutatott, ami nagyszerű együttműködés volt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Bauer asszony, most pedig átadom a szót. Hét asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövidre fogom, csak annyit szeretnék elmondani, hogy száz százalékig támogatom Bauer asszony véleményét, és én is elmondanám köszönetemet mindenkinek, aki együttműködött velünk mert nagyon tartalmas munka volt ez, ami csak a kezdete ennek a hosszú útnak, de remélem, hogy ugyanígy folytatjuk, és akkor nagyon jó jogszabályt fogunk létrehozni. Egy dolgot szeretnék csak elmondani, amit itt észre, és amire visszatérek majd a szavazáson is. Azt tettük észre, hogy a 21-es kompromisszumos javaslat, amelyet Emily Boszkurt nyújtott be, nem terjest ki a teljes nőjogi bizottsági módosító javaslatra, ezért külön szavazást szeretnék kér, kérni a 95-ös módosításról, akkor, amikor a 21-esről szavazunk, de erre majd visszatérek még. Köszönöm. Köszönöm én is. Hét asszony hozzászólását. Argentini asszony következik. Parancsoljon. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A 21-es kompromisszumos módosítóval kapcsolatosan, a 98-as módosítóval az adat össze, adatok összegyűjtésével kapcsolatosan. Tehát ezt nem vették be a 21-es módosítóba. Én egy szóbeli módosítót szeretnék tenni, különben nem fogjuk megszavazni a 98-as módosítónkat. Köszönöm. Yes, we will vote on... Igen, szavazni fogunk erről a 98-as módosítóról. Akkor pedig rátérünk a szavazásra, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy útmutató szavazás, és örömmel osztom meg az elnökséget ma a Libe szakbizottság elnökével, López Aguilar úrral, akivel szintén nagyon jó együttműködést tudtam folytatni amelyet nagyon szeretnék neki megköszönni, megköszönni mielőtt szavazást megkezdjük. Azt gondolom, hogy most mindenki felkészült, hogy elkezdjük a szavazást. Elkezdjük a szavazást. A 116-os módosítóval kezdjük, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Az egyes kompromisszumos javaslat, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezután áttérünk a 119-es módosítóra mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 122-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E, ellenőrizzük le elektronikusan a 122-est, megnyitom a szavazást. because we have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 Elnézést kérek önöktől, de van valami az elektronikus szavazása, valami nem működik, úgyhogy kérem, hogy most a 122-esről ismét szavazzunk, kész felemeléssel, kiszavaz mellette. Ellene. Igen, ezt elfogadtuk. Sajnos nem tudjuk leellenőrizni elektronikusan, mert probléma van az elektronikus gépezettel. De nagy többséggel elfogadtuk. Hattan szavaztak többen mellette. Remélem, hogy az elektronikus problémákat megoldják, de most átérünk a kettes kompromisszumos módosítóra, aki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezután átérünk az 124-es módosítóra, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 125-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 20-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett nem, ez okafogyottá válik, akkor a 130-asra szavazunk mellette Tehát a 130-asra szavazunk. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131-es mellett Pavanova asszony, elnök asszony, van egy szóbeli módosítónk, három horizontális módosító, amely a, vé, a dokumentum végén található, de most itt kellene szavaznunk rá, ugyanis itt a a 72-es, a 106 160-as, a 6-os kompromisszumos módosító, tehát horizontális módosítók a végén találhatók, de ezt a módosítót érintik. Ehhez kapcsolódnak. Yes, Mrs. Pavanova. Igen, Pavanova asszony, lehetséges ezekről most szavazni, és megtalálják a listán a 21-es oldalon, hogyha jól mondom, az utolsó oldalon. Tehát akkor mindenki megtalálta a szóbeli módosítót, az ALDE módosítója az utolsó oldalon. Igen, rendben van mindenki számára. Az első szóbe, szóbelire szavazunk, kiszavaz mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A második szóbeli módosítóra, az ALDE módosítója, kiszavaz mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Továbbá van egy szóbeli módosítónk a zöldek részéről. Ki szavaz emellett? Ki tartózkodik? Tart elfogadtuk. Tehát visszatérünk a 131-es módosítóra, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. So we go back to our um, which one? We should vote on 21. no. 125 was not adopted. Was not adopted, yes. No. So we vote on Amendment 21. Yeah. Which is, yeah. yeah. Yes, Mrs. Bauer. We... Bauer asszony. A 21-es módosítóról szavazunk, 21-es kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. And now we go to one... Most térünk át a 132-esre. If you have... Kérem, hogyha hogyha van valami mondanójuk, akkor mondják hangosan, valamit hallottam, nem? Nincs probléma, jó? Akkor szavazunk. Mrs. Pavanova. Pavanova asszony. Igen, azt kérjük, hogy a 131-et, egyest elektronikusan ellenőrizzük le. Tehát a 131-est megpróbáljuk leellenőrizni, hogyha működik a rendszer. 131-esről megnyitom a szavazást. But normally it's okay. Normally it's okay. So even if I have all these too many. C'est normal. Hein? Oui, c'est normal. C'est normal. okay. Okay. Fine. Mi ez itt? Igen, elutasítottuk. 50-en mellette, 34-en ellene egy tartózkodással el utasítottuk. Most térünk át a 132-esre, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 133-as visszavonták, most pedig a 133-as következik. Elfogadtuk, hármas kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ezután a 135-ös módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 136-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 137-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 139-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 142-es, nem, 141-es, kérdezi az elnök asszony. 141-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 142-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le a 143-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 31-en mellette szavaztak, 144-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 145-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 147-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 148-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 149 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 150 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 151-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 152-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 153-as mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le 153-ast elektronikus szavazás következik megnyitom a szavazást lezárom a szavazást és elfogadtuk, 24-en szavaztak mellette. Átterünk a 154-es módosítóra mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk, 29-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 155-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 156-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 32-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a hatos kompromisszumra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133 as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 162-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 163-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk? Kérdezi az elnök asszony, ellenőrizzük le a 163-as elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 27-en szavaztak mellene, mellette, 21-en ellene. Most pedig áttérünk a 34-esre, kiszabad mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 164-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 165-ös mellett Itt egy szóbeli módosítót szeretnék a 165-ösnél, a 10-es cikke 5 bekezdése. Ez lenne a szöveg, tehát a tagállamoknak a tanács irányelve alapján kell eljárniuk a 2004 per 81-es irányelv alapján van ezzel kapcsolatosan a szobeli kiegészítés, módosítás ellen valami észrevételük? Bauer asszony, ez le van fedve a 162-esben, amit elfogadtunk már. tehát akkor nem szavazhatunk e szobeli módosítóról, de Bauer asszonytól megkaptuk a magyarázatot, tehát a ötös módosítóra szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 166-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 167-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Most pedig akkor a 168-as, ezt azonk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig következik a 170-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 171-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 172-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 174-es mellett ellen 175-ös, bocsánat, elfogadtuk, 176-os mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk, elfogadtuk? És ellenőrizzük le a 176-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, 27-en szavaztak mellette, 21-en ellene. 177-es mellett ellen tartózkodás Ellenőrizzük le ezt is, 177-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk, 27-en szavaztak mellette. 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 178-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 179-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 180-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 181-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 182-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 183-as mellett ellen tartózkodás elfogad, elutasítottuk, 184-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 185-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, most pedig a hetes kompromisszumos módosítóra kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 188-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 190-es mm, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 191-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 192-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, ellenőrizzük le. 192-esről megnyitom a szavazást. Tehát 192-esről szavazunk. Meg lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 25-en szavaztak mellette. 193-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 194-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 196-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 9-es kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. A 200-as mellett ellen tartózkodást elfogadtuk. 201 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 203-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 204-es mellett ellen ellen tartózkodás elutasítottuk ellenőrizzük le, tehát a 2004-esre megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, 24-en ellene szavaztak. 2005-ös, 205-ös, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 214-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 45-ös. Az első részre szavazunk. Szavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 207-esre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 209 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. A 210-es első része mellette, Jó, akkor a 209-est ellenőrizzük le. Ö, tehát a 209-es módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elfogadtuk, 32-en szavaztak mellette. A 210-es következik, az első részre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk a második részre, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük le a 210-es második részére a szavazást, megnyitom a szavazást a második részről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 211-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 212-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 210 Hármas mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 215-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 216-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 217-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 218-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 221 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 223-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellen elfogadtuk. 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 224-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 225-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 227-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egyes módosító következik, mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, Az 54-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítok 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as módosít, kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 14-es kompromisszumos módosítóra térünk át, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es módosító mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 4-es mellett a 61-est ellenőrizzük le. Igen, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Most pedig következik a négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És most pedig a 67-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellett ellen tartózkodás azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőrizni. 68-asra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 16-os kompromisszumos módosítóra mm, kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 70-es 17-es következik, mellett lenne tartózkodás elfogadva, 76-os mellett ellene tartózkodás elutasítva 77-es, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 78-as, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 18-as kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk a 80, 80-as következik, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 81-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 19-es kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 86-os mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 88-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 89-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszumos módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszumos módosító, és Hed asszony a szó. Yes. Eh, här eh, vill jag då ta upp det. Itt szeretném megemlíteni, hogy ma az elején is mondtam, hogy a 95-ös módosítás, amely okafogyottá vált, arról külön részenkénti szavazást kéne folytatnunk. Head explain? Ahogy Head asszony elmondta, konkrétan, akkor hol, hol is szeretné a részenkéti vagy külön szavazást? It is included in the compromise. Yes, Mrs. Hare. Det är den eh, första delen. Az első részről van szó. A második rész részben diligence in identifying and eradicating public sector involvement or complicity in trafficking. Thanks everyone know now about the man. Köszönöm szépen. Tehát a 95-ös 95-ösre külön szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a 21-es kompromisszumos módosítóról szavaznánk. Elnézést! Én külön szavazást kértem a 98-as kapcsolatosan, mert úgy gondoljuk, hogy nem, a 21-esben nem fettük le ezt a témát, ami a 98-asban lenne. Az adat témát teljes mértékben, tiszteletben tartva. Tehát itt a, azokról a személyek jogairól van szó, a, a, a, akiknek az adatait összegyűjtik. Igen, igen. Tehát akkor először a 20, teljes 21-es kompromisszumos módosítóról fogunk szavazni, aztán a 98-asra. Hát a kilen... de miért a 95-ösről szavaztunk, és azt mondták, hogy az, az is lefedi a 21-es? Ah, okay, in my ideas, okay. solved. Jó, rendben van, így köszönöm. Tehát a 21-es módosítóra szavazunk mellette, ellenel tartózkodás elfogadó. Most a 98-asra szavazunk, hallották már a magyarázatokat, 98-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 99-esre megyünk át, mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 101-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 15-ös és a 103-as, nem, a 103-as még le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, tehát, ahogy látjuk, nem. Akkor elutasítottuk, elnézést kérek mert 25-en szavaztak mellen, me, ellene, és csak 21-en mellene. Tehát elutasítottuk. Most szavazunk a 15-ösre. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 108-as mellett nem, akkor a 107-est ellenőrizzük le, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az eredmény szerint. 108-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 109-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 17-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 110-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 111-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 112-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 114-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 115-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-an szavaztak mellette, 19-en ellene. Most pedig van a zárószavazás, a, a már így módosított javaslatra, elektronikus szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-en szavaztak mellette. Egy személy ellene, öt tartózkodással gratulálunk a felelős jelentéstevőknek, és köszönöm minnyájuknak a türelmet a szavazás során. Egy kicsit problematikus volt a már az elején Úgyhogy de nagyon szépen köszönöm a jó együttműködést. Köszönöm szépen. Thank you for all help. Mindenkinek köszönöm a részvételt és a segítséget. Yes, you are welcome back. Thanks, David. Thanks. It was a bit uh, tough.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 take Szíveskedjenek helyet foglalni. Kérem önöket. Folytatnunk kell a munkát. Kollégák, szíveskedjenek eh, helyet foglalni. Hogyha feltétlenül beszélgetni akarnak valakivel, akkor szíveskedjenek ezt odakint megtenni. Nő go. Nu fortsätter vi. Folytatjuk a közös szakbizottsági ülést, női jogi egyenlőség, Egyenlőségi, valamint Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottság között. Meg fogjuk vitatni az Európai Védelmi Határozatról szóló parlament és tanácsi irányelvre irányuló kezdeményezést a 75-ös szabály értelmében együtt dolgozunk a két szakbizottság részéről, és ezt az ülést az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke vezeti együttműködésben a Libe szakbizottság elnökével, López Aguilera úrral. Az ügy hátterében az áll, amit nyilván mindenki tud, hogy született egy kezdeményezés számos tagállam részéről annak érdekében, hogy módosíthassuk az Európai Védelmi Határozatot, hogy ezt létrehozhassuk, és ennek az a célja, hogy megvédhessük az áldozatokat, akkor is, hogyha az erőszak áldozata valamely más tagállamban tartózkodik, mint saját származási országa, közös vitát rendeztünk erről a két szakbizottság között. A módosítások határideje július 12-e volt, és most 141 ilyen módosítás érkezett be. A mai ülésnek az a célja, hogy megvitassuk ezeket a módosítási javaslatokat. Szeretném megadni a szót a két előadónak, az Egyenlőség Bizottság részéről eh, Jiménez Beszeril eh, asszony, a Libeszak Bizottság részéről Romero asszony. Először szeretném megadni a szót Jiménez Beszeril asszonynak. Parancsoljon, öné a szó. Sí, buenos días. Eh, como ya usted ha hablado del número de enmiendas, pues no lo cito, pero podemos decir que hemos recibido un... Szép jó reggelt kívánok, köszönöm. Jelentős módosító indítvány érkezett hozzánk, számos ilyen. Ez azt jelenti, hogy számos nézetkülönbség került felszínre a jelentés kapcsán. Az eltérő országokban eltérő gyakorlatokat követnek az áldozatok védelmével kapcsolatban, tehát eh, mindenképpen folytatnunk kell a munkát az anyagon, meg kell próbálni közelítenünk az álláspontokat, de úgy tűnik, hogy ez az anyag ez egy jó instrumentum, és hatékonyan tudjuk majd segíteni vagy védeni ennek segítségével az áldozatok jogait az unión belül. Valóban hasznos az anyag, azonban tovább kell munkálkodnunk azon, hogy kompromisszumra juthassunk. Ez tükröződik a nagyszámú beérkezett módosítóindítványban is. Eh, az Európai Védelmi eh, Rendelet eh, első cikkeje számos definíciót tartalmaz. Oda kell figyelnünk, hogy ezekben valamennyien egyet értsünk, az áldozatok pedig valóban élhessenek az őket megillető védelemmel. E, valamennyi kollégámnak szeretnék most köszönetet mondani a közös munkáért, hiszen egytől egyig e, gazdagabbá, tartalmasabbá tették a jelentést. Tudjuk, hogy e, a jogalkotás minden egyes tagállamban más és más, ezért nehezen jutottunk el a mai ponthoz is. Ezen túlmenően nagyon fontos lesz, Eh, az Európai Védelmi Határozat eh, hatékony eh, végrehajtása is. Ezen még tovább kell dolgoznunk. A védelmi határozat valószínűleg gyakorlatban is végrehajtásra kerül, de csak úgy, hogy közben a nemzeti jogot tiszteletben kell tartani. Persze egyúttal feltétlenül védenünk kell az érintett egyéneket természetesen felelősen kell eljárnunk, és a megfelelő megoldásokat kell megtalálnunk, amelyek révén immár nem elkülönülünk, hanem egyesíteni tudjuk szándékainkat. A legfontosabb minden esetben az áldozat, ő nekik van szükségük erre a jogi eszközre, a kezdetek kezdetétől fogva nagyon is nagyra törő terveket kovácsoltunk az Európai Védelmi Határozattal kapcsolatban. Örömmel látjuk, hogy az anyagban ezek vissza tükröződnek a terrorizmus áldozatai, az embercsempészet áldozatai, a bűncselekmények áldozatai, vagy például akár mondhatnám a gyermekeket, akikkel állandóan visszajönnek. Ezeknek a védelme rendkívül fontos különféle intézkedési programokról, cselekvési tervekről hallottunk a tagállamokból, azonban hát nyilván ez nem a teljes kép, mert arra nem volt időnk. A jövőben tervezek bilaterális találkozókat különféle érintett felekkel, Ezeken majd részletekbe is belemegyek és elmagyarázom a részleteket. Vannak ö, módosító indítványok, amelyek a jogalapokra vonatkoznak. Nem tudom, hogy ezt most részletesen meg kellett tárgyalnunk. Egy vagy két ö, elutasításra vonatkozó elemmel kell foglalkoznunk. Ez aggasztó a számomra, mert vannak tagállamok, ahol úgy tűnik, hogy teljes egészében elutasítják az Európai Védelmi Határozatot, mint olyat. Vannak bűncselekményi tényállások, amelyeket nem egyenlően bírálnak el az egyes tagállamokban. Szeptember 29-én tájékozódó szavazásra kerül majd sor mindenképpen eh, ismétlem, hogy mindenki abból induljon ki, hogy a szándékunk az áldozatok védelme. Egyébként eh, örömmel látom, hogy eljutottunk idáig, <clears throat> mert a kritikus észrevételek segítségével valóban jobbítani tudtuk a jelentés tervezetét. Eh, szándékunk, hogy az állampolgárok életét és életminőségét javítani tudjuk. Jiménez Beszteril, és utána Romero úrnak, asszonynak szeretném megadni a szót, parancsoljon. Bien, quiero agradecer eh, la colaboración de todos. Én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult az anyaghoz módosító indítványok bejutása révén. Hangsúlyoznám, hogy a az alapkérdés továbbra is az egyes cikkely az alkalmazás hatája. Remélem, hogy ez egy gyümölcsöző vita lesz, és remélem, hogy a munka végén az Európai Védelmi Határozat olyan lesz, amely mindenkinek a támogatását elnyeri a szavazáskor. A kérdés kulcspontja az egyes cikke. Nos, hogyan járunk el? Vannak ö, olyan országok, ahol ö, a megelőző, a preventív jogalkotás a domináns, ö, bizonyos ö, rend, rendészeti, rendvédelmi ö, intézkedésekre kerül sor. Ez azért jó, mert gyorsabb és hatékonyabb, mint a bírósági határozatok kivárása. Ezek időigényesek meg kell vizsgálnunk tehát azokat a tagállamokat, ahol gyors intézkedésekkel veszik elejét annak, hogy például valakit meg tudjanak ölni. Ezek a preventív intézkedések minden bírósági határozatot megelőznek, de hát ettől még mindenképpen megtalálhatjuk az egyetértést egymás között hogyha kivárjuk a bírói határozatot, akkor tudhatjuk, hogy a bűncselekménybe bekövetkezett, tehát nem tudtunk időben közbe avatkozni. Ahol tehát a preventív jogalkotást alkalmazzák, ott e- e- egyértelműen védenünk kell az áldozatokat. Ezért tehát az alkalmazás hatáját nem lehet eh, különféli jogrendek, eh, jogszabályok alapján meghatározni. Itt mindig az áldozat védelme a központi kérdés. Remélem e tekintetben egyetértésre tudunk majd jutni. Tudjuk, hogy eh, ellenállás mutatkozik a bizottság részéről is. Aztán a harmadik cikkelyben különféle preambulum bekezdéseket akarunk beemelni, ahogy a, a parlament jogi szolgálata ezt javasolta. Itt hivatkozunk arra a gondolatra, hogy a szabad mozgásnak azok számára is hasznosnak kell lennie, akik helytelen bánásmódban részesültek. E, tehát a következő e, biüt e, tanács számára egyfajta jelzést adhatunk, és az is fontos, hogy az érintett tagállamok maguk is folytassák a munkát. Az Európai Parlament küldjön üzenetet. Mondjuk ki, hogy tekintet nélkül az adott tagállam jogrendjére minden körülmények között támogatjuk az áldozatok védelmét. Ez az üzenet, amelyet ki akarunk küldeni, méghozzá a tanács felé is. Vannak eltérések a különféle módosító indítványok között, ezek más és más témákra vonatkoznak. Szerintem itt jó néhány esetben megtaláljuk a kompromisszumot, a magam a csoportom nevében egyértelműen erre törekszünk, bár jelentős számú módosító indítvány van. Köszönöm Romi asszonynak a hozzászólását. A felszólalók között először Ernst asszony kért szót, parancsoljon. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Zunächst erstmal wirklich... Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a két äh, előadó munkáját, mivel rengeteg munkát végeztek, rengeteget dolgoztak rajta. Az áttörést szeretik volna elérni, hiszen tudjuk, hogy a tagállami jogrendszerek eltérőek, de az egész Európai Unióban azt szeretnénk elérni, hogy valamiféle keretet alakítsunk ki, amelyben segíteni tudjuk ezeket az áldozatokat. És a tárgyalások során el kell érnünk azt, hogy ez a jogszabálytervezet átfogó eszköz legyen, és az áldozatok érdekét szolgálja. És ezért még nagyon sok munkát el kell végezni azért, hogy mindenki egyetértsen benne kollégám és én magam olyan kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek a módosításokból világlottak ki, és árnyék előadóként a Nőjogi és Esély és a Libe szakbizottságban azt kell elérnünk, hogy ez a védelem minden áldozatra kiterjed, Ezeket az megjegyzéseket éreztetük be a módosításokba. Vannak némi nem el összefüggő szempontok is, de a legfontosabb a fiatalkorúak védelme, és amin nagyon sokat vitatkoztunk, az az, hogy, nem, hogy ez ne járjon további költségekkel a áldozatok részére. Ez egy nagyon fontos szempont, amit hozzátettünk. A védelmi határozat megsértése esetében szeretnénk néhány dolgot tisztázni, és meggondolni azt, hogy miként lehet kezelni a rendelet megsértését. Ezek előkerülnek a módosításokban is. Van még egy fontos dolog itt, néhány javasítást kell eszközölnünk a módosításokban, el kell érnünk azt, hogy a terhet az ne, kap, ne kerüljön kapcsolatba a, a, a védett áldozattal, ennek soha nem tört, szabad megtörténnie, és hogyha a kapcsolattartás történik a védett személy személlyel, akkor ez az adatgyűjtés célját kell, hogy szolgálja. A személyi adatokat megfelelően védeni kell, hiszen nem akarunk áldozati nyilvántartást vezetni, hagyományos értelemben, bár szükség van arra, hogy adatokat gyűjtsünk, de ezeket megfelelően védeni kell. 15-20 nap a határideje, a, amelyet a tervezetben említettünk, de még egyszer köszönöm minden, minden frakciónak a munkáját, és elsősorban az el, eladóké. Köszönöm szépen, Ernst asszony, most pedig meg szeretném megadni a szót Lakorina úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek a munkájukért, és hogy figyelmet szenteltek egy nagyon bonyolult problémának, amely nagyon ellentmondásos probléma, és ne felejtsük el, hogy az egyik legutóbbi ülésén a spanyol elnökség találkozott Reding biztos asszonynal is, és e dosszéval kapcsolatosan erőteljes vitát indítottak. Én néhány én is szeretnék hozzájárulni ehhez a munkához. És úgy gondolom, hogy mindenképpen el kell ismerni az Európai Védelmi Határozatot. Azt hiszem, hogy számadatokra is szükség lenne bizonyos részeiben a dokumentumnak, annak érdekében, hogy az áldozatokat jobb jobban tudjuk védeni. Én nem vagyok, nem értek egyet azzal, aki előttem azt mondta, hogy nincs szükség egyfajta regiszterre. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos ugye a prevenció és az áldozatok védelme, éppen ezért a regiszterre szükség lenne. Végül pedig én úgy gondolom, hogy az áldozatok védelmét mindenképpen össze kell kapcsolni a családok védelmével. Tehát egy nagyon fontos rendelkezést kellene majd ezzel kapcsolatosan is előkészíteni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. A következő felszólalunk Janakodakis asszony parancsoljon. Thank you. Um, first of all... Köszönöm először is, csak uh, gyorsan a Nőjogi Bizottság uh, árnyék jelentős uh, elmondom, hogy uh, osztom az előadónk véleményét. Reméljük, hogy eljön a nap, amikor a védelmi határozat életre kell. Az alapkérdésekkel kapcsolatban vannak aggájaim. Timothy Körkóval beszéltem, aki a, a Libe árnyékjelentés tevője. Ő, ő az elnökök konferenciáján vesz részt jelenleg. Hát ő, ő ügy, ügyvéd, mint tudják, jogászember, tehát technikaira fogja vizsgálni az anyagot. Az otthonban történő erőszakos cselekmények ellen is védelmet kell e, e, mindenképpen keresztül vinnünk, tehát az áldozatok kapjanak védelmet, mindegy, hogy hol találhatók éppen. Vannak azonban megoldatlan kérdések a jogalap, illetve a hatály vonatkozásában. Ezek úgy tűnik, hogy kockára teszik az egész instrumentumnak a jövőjét további e, munkát kell végeznünk a szövegen, mert ezekkel a kérdésekkel e, foglalkoznunk kell. Ezek röviden a következők. Egy, úgy hiszük, hogy a jelentés tervezet a jelenlegi formátumában e, túlhaladja a megfelelő jogalapot, amely egyelőre rendelkezésre áll. A tagállamoknak a polgári jogi alapjait kell megvizsgálni. A, a 89-92-es az Európai Unió szerződésre hivatkozik, ez azonban nem jogalkotási alap. Nem hozhatunk létre európai jogszabályt abban az esetben, hogyha nem rendelkezünk jogalappal. A 215, 16, 17 és 18-as módosító indítvány az <clears throat> időbeli hatály kérdésével foglalkozik. Tudjuk, hogy az időbeli hatály fontos, de e, nem támogatjuk azt, hogy ilyen e, hatályt e, kikössünk. A 105, 106, valamint a 228-as módosító azt mondja, hogy a védett személyre nem háríthatunk költségvonzatot. Szerintem ezt az érintett tagállam saját mérlegelési hatáskörében kellene megtartanunk. Köszönöm, Janakadakis asszony, most pedig megadom a szót. az asszonynak parancsoljon. Eh, Elnök asszony, én azt hiszem, hogy a jelentéstevő képviselők nagyon nagy erőfeszítéseket tettek egy olyan témában, egy olyan területen, amely egy nagyon sürgős cselekedetet szükségeltet. A legtöbb tagállamban remélem foglalkoznak vele, a tanácsnál, a parlamentben is, ugyanis sürgős teendők vannak nem csak a nők kérik ezt, hanem az országaink is, hogy foglalkozzunk e témával. Mind, minden európai ország elindította a munkát ezen a témán, hogy hogyan lehetne csökkenteni az erőszakot, minden típusú erőszakot, hogyan lehetne a prevenciót biztosítani, hogyan lehetne az áldozatokat védeni. a hatóságok nagyon sokat foglalkoznak a legkülönbözőbb területeken, témával például Olaszországban is nagyon fontos, hogy egy holisztikus megközelítéssel foglalkozzunk e témával. Természetesen minden országnak megvan a saját jogrendszere, a saját tapasztalatai, de jó, hogy foglalkoznak témával. Jó, hogy haladunk a különböző területeken a témában, de azt hiszem, hogy fontos, nagyon fontos ez a munka a szerződés harmadik cikke értelmében. Fontos felvenni a harcot minden típusú erőszak ellen. Azt is tudjuk, hogy fontos az, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a harmadik pillérnek milyen nagy a jelentősége, és, és a parlament szerepe is megnőtt. Osztjuk a jelentéstevő asszonyok véleményét, azt hiszem, hogy nagyon jó munkát végeztek, és ahogy Romero kollega is mondta, a Jiménez kollega is elmondták, nagyon fontos az áldozatok védelmét biztosítani. Sok esetben ugye, eh, hogyha valaki elhagyja a saját országát, másik országban nem eh, élvez védelmet. Sok konfliktus adódhat, sok az ellentmondásos helyzet. Úgyhogy a közvélemény számára is nagyon fontos mindezt megoldani. Köszönöm. Costa. Köszönöm, Kosta asszony. Következő felszólalónk Bilbao asszony parancsoljon. Presidenta. del Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ALDE frakcióban én vagyok a felelőse kezdeményezésnek. Én azt hiszem, hogy a nagyon sok ülésünk után már azt is látjuk, hogy itt elsősorban a jogalapról beszéltük, beszélünk legtöbbet, valamint az alkalmazási területről. És e két terület még mindig nem megoldott terület, úgyhogy éppen ezért szeretnék feltenni a kérdést a bizottságnak, a tanácsnak is, hogy meddig lehet elmenni egyáltalán ezzel a projekttel. Meghallgattam a jelentéstevőket, de azt hiszem, hogy még mindig ugyanott tartunk, ahol legutóbb egy kis, kicsit több politikai szándékkal, akarattal talán előbbre haladhatnánk. Szeretném elmondani, hogy az ALDE frakció miért terjesztett be 20 módosítót. Először is szeretnénk az irányelv jog alapján javítani. A az Európai Parlament jogi szolgálata is foglalkozott a témával, és megpróbált tanácsokkal ellátni bennünket. Aztán a módosító indítványaink arra is szolgálnak, hogy hogyan lehetne a tagállamok között jobban biztosítani az együttműködést, hogyan lehetne megkönnyíteni a probléma kezelését, és hogyan lehetne a szolgáltatásokat is biztosítani. Például nyelvi szolgáltatásokra gondolunk az áldozatok számára, éppen ezért javasoltuk ezt az európai regisztert, amely lehetővé tenné, hogy a érintett hatóságok jobban működjenek együtt egymással. Szeretnénk, hogyha az különböző administratív hatóságok is jobban együttműködnének. Továbbá azt javasoljuk, hogy konkrét értékelési mechanizmusokat, valamint nyomonkövetési mechanizmusokat is biztosítson ez a rendszer. Mellesleg e téma kidolgozását vállalnánk. Továbbá kampányokra van szükség, és képzésre van szükség európai szinten, és ezáltal is nagyobb súlyat súlyt tudnánk e témának adni a harmadik országokkal való kapcsolatokban pedig nagyon fontos a, az Európai Unió fő képviselőjének a szerepe, mert mindenképpen javítani lehet itt is bizonyos területeken a harmadik országokkal, de ismétlem, van két téma, amit nem tudtunk még mindig megvitatni, megoldani, ez a jogalap, valamint az alkalmazási terület. A jelentéstevő ismételten erőfeszítéseket tett, de ez nem elég, a bizottsággal és a tanácssal kell működni, hogy a munkánknak eredménye legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bilbao asszony, és hogyha senki más nem kér szót a két szakbizottságból, akkor szeretném megkérni a bizottság és Knudsen, képviselő Knudsen asszony, hogy szóljon hozzá, parancsoljon. Uh, thank you very much, Chair. Elnök asszony, köszönöm szépen érdeklődéssel hallgattam a felszólalásokat. Egyértelmű, hogy nagyon fontos az erőszak áldozatainak a, a védelme, különösen a háztartásokban található erőszak áldozatainál van ez így. Hm, egyébként kezdetektől szám indulva támogatók ezt a kezdeményezést, és Reding alelnök asszony is mellette van ennek. Korábban felvetéseink voltak, és április vége felé írásban is eljuttattuk észrevételeinket, ezt vitára is bocsátották. A hatály a jelen állás szerint meghaladja azt a azt a limitet, amely a 82-es cikke alapján kiszabható lehetne az irányelv a jelen állapotában a büntető eljárások közé tartozna, tehát bűncselekmény esetén lehetne alkalmazni. Römmel hallottam, hogy elhangzott, hogy talán jobban kellene összpontosítanunk a jogalap kérdésére úgy gondolom, hogy további megbeszélésekre van szükség ebben a témában, hiszen polgári jogi kérdéseknél, polgári jog alá tartozó esetekben úgy érezzük, hogy a, a, az áldozatok nem kapnak elégséges védelmet. Remélem, hogy a, a jelenleg előttünk fekvő anyag alapján tovább tudunk ö, munkálkodni. Csak úgy, mint önök, mi is szeretnénk megtalálni a gyakorlati továbblépés lehetőségeit, hogy hatékony intézkedések történhessenek méghozzá a polgári jog rendelkezései alapján. Az alapszerződés különféle eljárásokat tartalmaz polgári, illetve büntető eljárások esetén ezt tiszteletben kell tartanunk. De <clears throat> feltétlenül meg kell gondolni azt is, hogy a gyakorlatban hogyan tudunk ö, tovább lépni. Ahogy ö, Reding alelnök asszony számos alkalommal ö, elmondta, ö, ö, elkötelezett amellett, hogy komolyan vesszük hogy megfelelő védelmi megoldásokat találjunk az áldozatok számára, akkor is, hogyha a, az eset, a konkrét tényállás az a polgári jog alá tartozik. 2011 első felében egy újabb anyagot készítünk el. Ennek a célja, hogy az áldozatok jogait és védelmét erősebben biztosítsa. Ez az anyag, amely 2011-ben eh, születik majd meg. Nos, ez tartalmazhatna konkrét intézkedéseket, amelynek révén eh, védelmet kaphatnának a polgári jogi eh, esetekben is a, az áldozatokat. Áldozatok jelenleg is az előkészületeken dolgozunk, ezek, ez a munka talán bizonyos válaszokat ad az itt folyó munkával kapcsolatban is, különféle eltérő intézkedéseket próbálunk megfogalmazni, amelyek tiszteletben tartanák a polgári eljárás alá tartozó esetek sajátosságait is. Mindenképpen fontos, hogy önök elkötelezettek a tekintetben, hogy folytassák ezt a munkát. Május végén a tagállamokkal egyeztetéseket folytattak. Ennek célja az volt, hogy feltárják, hogy konkrét esetekben melyik tagállam milyen jogot alkalmaz egy megvalósíthatósági tanulmányon is dolgozunk, amelyek révén megvizsgáljuk azt, hogy az áldozatokat hogyan lehet védeni a polgári jog rendelkezései alapján akkor is, hogyha például határokon át utaznak az áldozatok időközben. Jövőre folytatódik a munka. A felmérésben több száz ember vesz részt, aki kérdőívek segítségével gyűjtik be az információkat. Megvizsgáljuk, hogy a polgári jog alá tartozó esetekben milyen esetekben joginak minősül az intézkedés, illetve nem jogalkotás jellegű intézkedésre van szó. Ezeket a kapott visszajelzéseket, illetve a munka eredményét be fogjuk építeni a saját áldozatvédelmi csomagunkba. Reméljük, hogy önök is megtartják ezt a kitekintést, és nem kizárólag jogi esetekkel foglalkoznak. Az új szerződés vonatkozó cikkeljei jogalapnak tekinthetők. Úgy gondoljuk, hogy egy külön intézkedésre is sor kerülhetne. Hm, ez a büntető eljáráson kívüli, ezzel párhuzamos megoldás lenne. Ez lenne talán a leghatékonyabb megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig meghallgatjuk a belga elnökség véleményét, amelyet Netansz képvisel, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőségem van beszélni a belga soros elnökség nevében a e dossziéről. Első alkalommal szólok önökhöz ebben a bizottságban, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság tagjainak az elkötelezettségükért a nők érdekében általánosságban, és az erőszakot elszenvedett nők esetére vonatkoztatva különösen. Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam a jelentéstervezetet, és nagy figyelemmel hallgattam itt ma a vitát és látom az, hogy a módosító indítványok újító elemeket is tartalmaznak az áldozatok védelme mivel kapcsolatos témában. Éppen ezért nagyon fontosnak tekintjük az Európai Parlamenttal ezt az eszmecserét, az elnökség részéről is mindenképpen biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon fontos az elnökség számára, és ez prioritást élvez ez a téma. A igazságszolgáltatás területén. A belga elnökség tudatában van annak is, hogy ez az irányelv tervezet eh, nem egy könnyű eh, dosszié, hogy a folyamat nagyon bonyolult, a, ami a jogalapot, valamint az alkalmazási területet illeti. Igen, mm, két tendencia jellemezte idáig a tárgyalásokat. Az egyik területen ugye azt kérték, hogy az alkalmazási területet korlátozzuk, más sok pedig azt kérték, hogy szélesítsük ki. Reméljük, hogy egy középső utat, egy középutat tudunk majd kialakítani. Ezt a munkát a spanyol elnökség kezdte el. Reméljük azt, hogy az, hogy ha létezik majd az igazságszolgáltatás területén egy megfelelő olyan instancia, akihez fordul, amelyhez fordulhatnak a az áldozatok. Ez nagyon sokat segíthet a, ebben a munkában. A miniszterek találkoztak nemrégiben, és a spanyol elnökség azt mondta, hogy megfelelő alap van a munka továbbitelére. Ebben a kontextusban ez a jelentés nagyon fontos szerepet játszik majd a tanácssal való tárgyalásokban is. Ami az elnökséget illeti, teljes mértékben a rendelkezésükre állunk a tárgyalások folytatására, és arra, hogy együttműködjünk annak érdekében, hogy egy olyan határozat, egy védelmi határozat szülessen, amely gyakorlati jellegű és nagyon hasznos. Köszönöm. Most pedig eh, megjegyzés. Rapportörer, och jag skulle vilja först överlämna ordet till Mrs. Jiménez Becerril. Varsågod. Sí, eh, ante todo quería agradecer a mis colegas por su... Szeretnék először is köszönetet mondani a kolléganőimnek a hozzájárulásukért valamint köszönetet mondok a belga elnökség képviselőinek is. Azt hiszem, hogy mindaz, amit hallottunk, lehetővé teszik, hogy utat mutassanak azzal kapcsolatosan, hogy hová is kell összpontosítanunk az erőfeszítéseket. Ahogy már hallottuk, a főbb, legfőbb aggodalmunk az, az, amiről már itt az előbb számos esetben szó volt. Láttuk, hogy ugye van, voltak döntések, láttuk azt, hogy hogyan folytak a viták. Most látjuk, hogy az ellentmondások egy kicsit csökkentek, közelíteni tudtuk az álláspontjainkat és most ugye elkezdtük ezt a munkát a spanyol elnökséggel, aztán most folytatjuk a belga elnökséggel, mert esetleg 16-án találkozunk a belga elnökséggel. Mi nagyon jól ismerjük a bizottság problémáit is, de a két, a két intézménynek még tovább kell a munkát vinni, és jobban kell közelíteni az álláspontokat. Mindenképpen el kell mozdulnunk a jelenlegi álláspontról a hármas cikkre is lehetne utalni, és azt hiszem, hogy nem az ellentmondást kell erősíteni, hanem a, meg, meg kell találni a megoldást. Minden tagállam persze meg szeretné a saját szabadságát őrizni ezen a területen, de azt azért látom, hogy egyes országok nagyon nehezen fogadják el ezt a döntést e, határozatról. Ez nem csak politikai kérdés, ez sok esetben nemzeti kérdés is. Lát, látjuk már most azt, hogy nagyon sok lesz a nehézség a jövőben. Ugye módosító indítványokat teljesztettünk be, ahogy Alkolino úr is mondta, jobb, jó lenne, hogyha egy kicsit rugalmasabbak lennénk, hogyha gyorsabban menne előre ez a folyamat. Ugye a jogalap és a hatá, az alkalmazási terület, ez, ezek a két területek, ahol semmiféle előrehaladás még nem indult el a bizottsággal, a kollégákkal tovább kell vinni ezt a munkát, ugyanis az áldozatok vannak itt érintve, ők a tét, mindenképpen folytatni kell tehát ezt a munkát az alkalmazási területet mindenképpen ki kell szélesíteni, persze akkor sokkal több lesz a nehézség, de hát ez így jó. Köszönöm szépen, most pedig Romero asszony következik, aki lezárja a vitát, parancsoljon. Grazie Presidente, io voglio intentare. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a bizottság figyelmét felhívni arra, véleményemben, amelyen meg is szeretném őket győzni, hogy tény az, hogy a bizottság mindig bemutatta a párhuzamos intézkedések lehetőségeit, amelyek kísérhetik vagy kiegészíthetik azokat az intézkedéseket, amelyeket a polgári hatóságok megvalósítanak a tagállamokban. De ezt megtehették volna úgy, hogyha előállítanak egy irányelvtervezetet, amelyet aztán mi beillesztetünk volna a mi módosításainkba, hiszen nem először történik ez így. Ezt így csináltuk az eljárásrend vitákban is, ugyanilyen helyzetben. Mi történt itt? Teljesen hibás vitát folytattunk itt a jogi alapokról, arról beszéltünk, hogy ki a kompetens hatóság, ki teszi meg a javaslatokat, a tagállamok-e vagy a tanács. És mivel a tanács tette ezt, mi nem akarjuk felszámolni a mi javaslatainkat, hiszen az nevetséges lenne, felismerjük, hogy nagyon jól tette a bizottság, hogy benyújtott a saját kezdeményezését, de ebben az esetben a kezdeményezés itt van előttünk, nagyon nyomasztó kérdésről van itt szó, és a bizottság, amely felelős ezért, ez, ez ügyben nagy lelkűséget kéne, hogy tanúsítson, és ezt az esetet úgy kéne kezeniük, ahogy az eljárás rendi kérdést. Egyébként itt ülhetnénk, akár jövő évig is. Nagy kár, hogy nem sikerült ezt mostanáig elintézni, tehát számunkra nagyon nehéz és most megérteni, megérteni az okait, és ahogy mondtam, e, felesleges a vita. Az Európai Védelmi Rendelet elsősorban a nemi alapú e, erőszak áldozataira koncentrálózik, de mi szeretnénk ezt kiterjeszteni minden erőszak, minden bűncselekmény áldozatára. Láttuk, hogy e, a tagállamokban növekszik az erőszakos cselekmények száma, miért ne eh, hozunk létre egy eh, konkrét védelmi rendeletet eh, mindenféle elbánásban szenvedő áldozatok rá, rá részére. Miért nem érti meg ezt a bizottság? Miért vitatkozunk a jogalapról? Szerintem meg kéne néznünk, hogy milyen hozzászólásokat tudna tenni a bizottság, hiszen van még erre időnk. Lesz egy tájékozódó szavazás 29-én, még egyszer szeretném elmondani, hogy minden képviselő számára, hogy olyan kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek az alapját képezik a legfontosabb részét képezik ennek a javaslatnak. Ez a bizottság kompetenciája, és nem a mi problémánk, és nem a problém, parlament problémája sem. Köszönöm. Köszönöm szépen Romero asszonynak. és ahogy hallották, a tájékozódó szavazás 29, szeptember 29-én történik, amely a következő ülésünk dátuma is. Mielőtt lezárjuk ezt a közös szakbizottsági ülést, e, Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem munkáját a Libe szakbizottság elnőnek, López Aguilar úrnak. Szeretném megköszönni a munkáját mindkét titkárságnak, valamint minden kollégának, nagyszerű együttműködést folytattunk a közös munkaterületünkön, amelynek én nagyon örülök. Ez minden a köszönet önöknek szól, köszönöm a részvételüket, és köszönöm a titkárság munkáját, az asszisztensek munkáját is, valamint a tolmácsok munkáját is, akik a mai ülésen részt vettek. Köszönöm szépen a mai részvételt, és a következő ülésünk, mint hallották, szeptember 29-én Ezt Köszönöm. Thank you. Thank you. Thank you for good cooperation. It's a pleasure to work with you. Looking forward to having you Yeah. Finally. Yeah. Let's talk about it. Because I need my calendar. Yeah, but just talk about